Prego di prendere posto. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Kérem, hogy mindenki foglalja a helyét. Nagyon fontos nap ez az Európai Agrárium számára, kedves kollégák. Kérem, hogy ennek megfelelő tisztelettel viszonyuljanak mai ülésünkhöz. És először is, ha megengedik, akkor köszöntet mondanék eh, Csolos biztos úrnak, hogy időt szakított ránk ma délután. Nagyon fontos kérdésről kell ugyanis ma tárgyalnunk, és az ő jelenléte is eh, jól bizonyítja, hogy mennyire fontos valóban ez a kérdés. Egyértelmű, eh, mutatja ez is, hogy a bizottság és a parlament közötti intézményi együttműködés eh, mennyire kulcsfontosságú. A Lisszaboni szerződés értelmében új felhatalmazást, új hatalmi köröket eh, is kapott a parlament, és az a tény, hogy Csolos úr itt van ma közöttünk délután, jól mutatja, hogy az Európai Bizottság eh, elkötelezett híve a parlamenttel folytatott szorosabb együttműködésnek, ezt külön köszönjük az mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság eh, most először itt a plenáris teremben az ön részvételével tárgyalhatja ezt a kérdést. Biztos úr, ez a mai ülés eh, is jól mutatja, hogy mennyire fontos az európaiak számára az agrárium kérdése, és az agrárpolitika, amely az egyik, ha nem a legfontosabb közösségi politika, ennek a reformja Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú. A közösség szellem és etosz szempontjából is nagyon fontos lépés ez. Július 8-ai eh, állásfoglalásunk az agrárpolitika 2013 utáni jövőjével kapcsolatban. Nos, ez az a folyamat, amely ma kezd megindulni. Reméljük, hogy eh, biztos úr beszámol arról, hogy mit mik az Európai Bizottság tervei ezen a téren. Mielőtt önnek megadom a szót, még egyszer hagy hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos ez a mai ülés, mennyire fontos a mai eszmecsere, hiszen közös célunk az, hogy a további lépések segítségével az agrárium reformja és a közösségi agrárpolitika reformja tovább haladjon előre, hiszen az európai eh, agrárium fontos kérdéséhez minél többen hozzászólunk, annál eh, jobb végső alakot őt majd ez a politika, és ezzel majd a jövő kívásainak is meg tud felelni ez a ropon fontos ágazat, hiszen ezt várják tőlünk eh, Európában. Még egyszer köszönöm eh, biztos úr eh, a részvételét, köszönöm a mindenkinek a részvételét, még az azori szigetekről is érkeztek a mai ülésünkre. Most pedig megadom Csolos úrnak a szót parancsoljon. Monsieur le Président, Elnök úr, tisztelt parlament, európai parlamenti képviselők! Engedjék meg, hogy először is kontextusba helyezzem egy politikai és stratégiai kontextusba helyezzem a témát. Európa alapvető fontosságú választás előtt áll, egy egész generáció számára fontos ez, hiszen az európai mezőgazdaság az egész területen, az, egész, az Európai Unió egész területén jelen van. A társadalomban azonban a szélére szorul marginalizálódott. A sokszínűség, az eredetiség, a minőség nagyon fontos az európai civilizáció számára. Az, hogy legyen választás, választassunk és megválaszthassuk azt, hogy az egység és a sokszínűség ideáján belül hogyan szeretnénk az életünket vinni. A lehető legjobban szeretnénk az egység és a sokszínűség koncepcióját az európai mezőgazdaságra is lefordítani. Nagyon gyakran hamis választásokat teszünk, hamis választások előtt állunk, amikor például választani akarunk a fenntarthatóság és a versenyképesség között. Az én jövőképem szerint ez a dilemma, ez hamis dilemma. Az európai mezőgazdaság számára meggyőződésem szerint el lehet érni azt, hogy egyszerre legyen ö, versenyképes helyi szinten és nemzetközi szinten, ugyanakkor pedig az társadalmas, társadalmainkban központibb szerepet is kaphasson, és ö, jobb helyzetbe kerülhessen. Ezért a kap és az agrárpolitikák a 2020-as célkitűzésekben fontos szerepet kell, hogy játszanak nagyon jó példát is nyújthatunk abban, hogy a versenyképesség koncepcióját hogyan tudjuk úgy továbbfejleszteni, hogy közben ez nem ütközik a fenntarthatóság, illetve a gazdasági teljesítőképesség elveivel. Az a közlemény, amit szeretnék önöknek ma bemutatni, megnyitja, jobban megnyitja a közös agrárpolitikát a jelenkorunk kihívásai felé, mint a korábbi agrárpolitika. Nagyon fontos, hogy megfelelő, biztonságos és elégséges táplálék, élelmiszer álljon állampolgáraink rendelkezésére. Ez az egyik fő kihívás. Azok, akik előállítják ezt az élelmiszert, nagyon fontos emberek, de az is nagyon fontos, hogy az természeti erőforrásokat tiszteletben tartsuk ezek mellett az emberek mellett, és hogy egy területi egyensúlyt tudjunk biztosítani Európában. Hogyha kinyitjuk a szívünket, és kiterjesztjük a horizontunkat, nagyobb horizontot tekintünk át, akkor jobban tudjuk biztosítani a fenntarthatóságot is, mint jelen pillanatban. Európa társadalmának egy harmada függ attól, hogy a kap politikánkat hogyan változtatjuk meg. Nem is erre akarok most visszatérni, hanem azt szeretném hangsúlyozni, hogy világos kell, hogy legyen az, hogy a mezőgazdaság az egész társadalmunk alapját képezi, és ezért az óriási társadalmi elvárásoknak is meg kell felelnünk, amikor megváltoztatjuk a közös agrárpolitikát. A közös agrárpolitika lehetséges, hogy soha nem volt annyira közel a legitimitási válsághoz, mint ma. Ez a kérdés nem csak néhány hete, néhány hónapja merült fel, ezt önök is nagyon jól tudják. Nem szabad befogni a fülünket és becsukni a szemünket, hanem a lehető legjobb stratégiát kell megtalálnunk ahhoz, hogy a természeti erőforrásainkat fenntartsuk, és a lehető legzöldebb közös agrárpolitikát tudjuk kialakítani, ahol állampolgáraink lehető legnagyobb köre ö, pozitív hatásokat érez majd. De ne csak a gazdákra gondoljunk. Ha a gazdákra gondolunk, akkor azon túlmenőleg azt is kell látnunk, hogy nem csak az ő életükre van hatással a közös agrárpolitikának a, más, a megváltoztatása, hanem a társadalom elvárásainak is meg kell felelnünk. Még nincs túl késő, de nincs túl korán sem ahhoz, hogy lépjünk. A legjobb agronómiai vagy mezőgazdasági gyakorlatokat, a előállítási technikákat meg kell osztanunk egymással, de szerintem hogyha nincsenek meg az eszközeink arra, hogy támogassuk ezeknek a terjedését, azzal viszont alá tudjuk ásni a mezőgazdasági kultúrát Európában. Szeretnék arra is kitérni, hogy honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni ezzel a közleménnyel. Mit vár az állampolgár a mezőgazdaságtól azt, hogy fenntartatóbb legyen a természeti erőforrások kezelése, hogy egészséges és biztos élelmiszerhez jusson, de nem minden elvárás új. Nagyon sok elvárás már, meg, már szerepel a régebbi és az újabb szerződésekben is. A versenyképesség már a 92-es reformban is nagyon fontos szerepet játszott. A versenyképesség azonban a termelékenységnél sokkal többet jelent. A fenntartható termelékenység eszméjét ki kell terjeszteni, és ez az általunk javasolt reformnak az egyik célja. Emellett emlékeznünk kell arra is, hogy ez a reform egy kibővült Európai Unió kontextusában fog létrejönni. A legnagyobb Európai Uniós bővítés után közép- és kelet-európai országok csatlakozása után beszélünk erről a reformról. Ezt is figyelembe kell venni, hiszen ahogy már a korábbiakban is mondtam, nagyon sok különböző típusú mezőgazdaságot ö, tömörít most már ezzel a bővítéssel az Európai Unió. A KAP, ahogy mondtam, az Európa 2020 stratégiának is nagyon fontos részét képezi. Meg kell próbálnunk az ebben a stratégiában is megfogalmazott célokat nekünk is figyelembe venni, tekintetbe venni. Mi is vonatkozik itt ránk? Hát először is két pillérre szeretnénk továbbra is építeni. Ez azt jelenti, hogy a jövedelem támogatások elengedhetetlenül fontosabbak maradnak, de ezeknek ö, méltányosabbnak és célzottabban elosztottnak kell lenni. A kicsi gazdaságokra is kell gondolnunk, akiknek a területek kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából igenis van szava. A különböző típusú piacokon különböző típusú gazdaságok tudnak érvényesülni, és ezért, hogyha gazdasági és társadalmi fejlődést akarunk elérni, akkor az ő kiaknázatlan ö, potenciájukat is ö, segítenünk kell kibontakozni. Ezért azt szeretnénk, hogyha a támogatást a jelenleg is aktív gazdák felé tudnánk összpontosítani. Tehát nem a majd nyitok egy gazdaságot, hanem aki már most is egy gazdaságot vezet, az kapja a támogatást. Ezen kívül szeretnénk egy felső limitet meghatározni, abból az elveből kiindulva, hogy a maguknak a gazdáknak, tehát a mezőgazdaságban dolgozóknak az életminőségét javítsuk. ez ennek a plafonnak a kérdése természetesen tiszteletben fogja tartani azt is, hogy néhány nagy gazdaság sokat tehet azért, hogy munkahelyeket teremtsen és munkahelyeket tartson fent. Tehát ezt mindenképp figyelembe fogjuk venni. A másik pillér alatt szeretnénk azt is, hogy ösztönzőleg használhassuk a támogatásokat, és nem csak, ne csak korlátozó erőként. milyen irányba szeretnénk elmozdulni, látni fogják az általunk javasolt intézkedésekből, hogy ösztönzőleg szeretnénk az első pillér alatt fellépni, ami nem azt jelenti, hogy a költségeket növeljük a termelők számára hanem akkor tudjuk őket támogatni, akkor kívánjuk őket támogatni, hogyha az állandó legelőket, a vetésforgót és az ökológiai területpihentetést alkalmazzák. Tehát ez nem jelenti azt, hogy nekik több költségük lenne ahhoz, hogy támogatást kapjanak, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy zöldebb megközelítésben kell a gazdálkodást intézniük, gazdálkodáshoz hozzáfogniuk ahhoz, hogy támogatást kapjanak. Ezen túlmenően az első pillér alatt, ha komolyabb támogatást fognak kapni azon tagállamok is, ahol a leghátrányosabb helyzetű területek vannak. Itt azonban nemzeti társfinanszírozásra lesz szükség a második pillér alatt. De erre a kérdésre majd még vissza fogok térni. Aztán továbbra is a második pillér értelmében az a célunk, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek biztosítani tudják azt, hogy a versenyképesség, a területek egyensúlya és a nem természeti erőforrások jó kezelése érdekében célzottan tudjunk fejlesztéseket elérni, támogatni, és ezért a finanszírozás, oktatás és célzott, konkrét agro élelmiszeripari intézkedések révén a lehető legjobban az általános és egyre inkább a környezetvédelem irányába elmozduló céljainkat tudjuk ö, támogatni. A klímaváltozás is nagyon fontos szempont ezen a területen, hiszen a legtöbb második pillér alatt támogatott intézkedésünknek van olyan dimenziója is, amely a klímaváltozás elleni küzdelemhez járul hozzá. Itt helyi kezdeményezésekről és innovációról beszélek, a LIDER programról, és azokról a tapasztalatokról, amelyeket tudnánk esetleg más gyakorlatokra is kiterjeszteni, különösen a, gondolok itt természetesen a mezőgazdaság szektorára. Aztán a második pillér alatt azt is javasoljuk, hogy a kereskedelem, illetve a mezőgazdasági termékek értékesítése területén a lehető legsokszínűbbek legyenek a lehetőségek, és így tudnánk az élelmiszerláncban a lehető legnagyobb hozzáadott értéket elérni. Alternatívát akarunk javasolni azokhoz a megoldásokhoz képest, amelyek már is jelen vannak és működnek. Az igazgatás és a, pi- a piaci eszközök igazgatása. Ezzel kapcsolatban a második pillér alatt egy oldalról az intervenciós, a piaci intervenciós intézkedések eszközére szeretnék kitérni. Ezeket szeretnénk gyorsabban alkalmazhatóvá tenni és rugalmasabbá. A lehető legáltalánosabbá tenni őket. De emellett azt is javasoljuk, hogy a több éves megközelítést és a rugalmasság meg alapelvét alkalmazzuk ezt annak érdekében szeretnénk, hogy a jövedelmek nagyon nagy ingadozását egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni. Számos tagállamban ugyanis ez nagyon komoly problémákat okoz. Aztán vannak a piacigazgatással és ezekkel az időszakos ingadozásokkal kapcsolatban olyan problémák, amelyeket ezek a reformprojektek nem tudnak közvetlenül megoldani, hiszen ezek a mezőgazdaság konkrét kérdésein túlmutatnak, hanem az egész élelmiszer és termelési láncon keresztül érvényesülnek. Tajani biztos úr azonban néhány napon belül, illetve néhány hónapon belül jogalkotási javaslatokkal fog önök elé ö, fáradni, és ezeket bemutatja majd önöknek. A G20-as csúcs találkozón is fognak ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, az ő következtetéseiket is figyelembe fogjuk venni a kap holnap milyen legyen. Tehát milyen legyen a kap jövője. Azt szeretnénk, hogyha a nagyvállalatok, azok a piac elvárásait, a társadalom elvárásait szintén figyelembe vennék akkor, amikor beszerzéseket eszközölnek a mezőgazdaság területén. A gazdaságokban dolgozók, a mezőgazdaságból élők emberek, akiknek elvárásaik vannak számunkra. Ezért Nekünk nagyon fontos, hogy az állampolgárok részéről támogatást élvezünk. Az önök hozzájárulása, mint Európai Parlament hozzájárulása nem csak a mezőgazdasági szakbizottság részéről, hanem a frakciók és más szakbizottság részéről is nagyon fontos lesz, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy egy olyan reformtervünk legyen, amely következetes, és méltányos és sikerrel fog járni. Köszönöm szépen. Grazie. adesso iniziamo. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor megnyithatjuk az eszmecserét. Az első cselekedetem az, hogy a csoport koordinátoroknak adom meg a szót, mindenki három percet kap utána a biztos úr megválaszolja a felvetett kérdéseket, majd megnyitjuk a felszólalási lehetőséget minden eh, résztvevőnek, aki eh, két-két percet kap. Tehát kérem, tartsák tiszteletben a felszólalási időkorlátokat, hogy válaszolni tudjon a biztos úr. A néppárt koordinátora kapja meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Először is <clears throat> engedje meg, hogy megköszönjem a felszólalást, és elmondom, hogy csodálom ennek a jelentésnek a tartalmát. Lehet, hogy egy kicsit későn jött, de nagyon jó az anyag. Ez <clears throat> valóban jó alapot szolgáltat a mezőgazdasági reform tárgyalására 2013 és utána. 15 oldalon keresztül tartalmazza a közlemény a mezőgazdasági politika jövőjével kapcsolatos gondolatokat. A parlament ennek alapján számos lehetőséget kap majd arra, hogy összpontosított javaslatokat vizsgáljon meg, azokat, amelyeket majd előterjesztenek itt. Tehát ilyen szempontból ez egy rendkívül értékes. A bizottság kommunikációja sokszor túl általános, ezért ugye számunkra nehéz ezeket leszűkíteni, olyan fókuszba hozni, amit később a jogszabály nyelvére le lehet lefordítani. Németül azt szoktuk mondani, hogy az ördög mindig a részletekben rejtőzik. Nos, <clears throat> itt a jogalkotás részleteivel kell foglalkoznunk. Biztos úr, itt a két pillérrel, amiket e, itt elővezetett, nagyon nagyot segített rajtunk. Én úgy gondolom, hogy a két pilléren nyugvó rendszert hatékonyan tudjuk majd e, üzemeltetni. Ez racionálisabb hozzáállást is eredményez, úgy gondolom. Első olvasatban nagyon körültekintően kell átgondolnunk a hosszabb távú célkitűzéseinket. És e, oda kell figyelnünk, hogy nehogy több pénzt költsünk el kevesebb eredmény érdekében. Úgyhogy az a fontos, hogy összpontosítsunk a mezőgazdák valós szükségleteire, hogy a pénzt olyan beruházásokra fordítsuk, amelyek tényleg segítik az ágazatot, nem pedig a adminisztratív és egyéb kiadásokat duzzasztják fel az embereknek garancia kell arra, hogy biztonságos az élelmiszer, és biztonságos az élelmiszer utánpótlás. Bízom abban, hogy eh, ahogy majd folytatódnak a tárgyalásaink eh, a csoportok között, illetve önökkel és kollégáikkal, kialakul egy olyan javaslat, amely képes lesz garantálni az biztonságot általában dolgozunk a szakpolitikai kérdéseken, a részleteken. A parlamentben eh, nem régen többségi szavazással eh, döntöttünk az Európába irányuló eh, gyümölcs importról egyetértettünk abban, hogy fenn kell tartanunk az élelmiszerbiztonságot, az állatok jólétét, illetve a fogyasztók védelmét. Ezeket mindenképpen integrálni akarjuk a jövendőbeli stratégiánkban. Konkrét kérdésekről van szó. Hiszen úgy érezzük, hogy miközben gond, kimunkáljuk a parlamentben a mezőgazdasági politikát, majd később bekapcsoljuk a, a tanácsot is, létfontosságú, hogy a hosszabb távú célokra összpontosítsunk, hogy kidolgozzuk a gazdaságnak ezt a fontos, ezt az alapvető fontosságú szálát, igen, méltányolom a kihívást, amit én most kaptam, mint a téma egyik előadója. Számítunk az önöktől kapott folyamatos támogatásra, és az együttműködésben is reménykedünk. Köszönjük. Köszönjük Albert Desznek. Dos Santos, szociáldemokrát, a szociáldemokrata csoport részéről. Elnök úr, köszönöm szépen indításképpen hadd köszönjem meg a biztos úrnak a prezentációt. Azért elmondanám azt is, hogy reménykedve és mérsékelt, remény, mérsékelt optimizmussal fogadjuk ezt az anyagot. Örömmel vettük észre, hogy az áprilisban a szocialisták által beterjesztett gondolatok szép számban helyet kaptak a bizottság dokumentumban. <clears throat> Ugye itt látható az élelmiszerbiztonság, a területi egyensúly, a környezet kérdése, a források, forrásgazdálkodás. Ezekkel nagyon is egyet tudunk érteni, ezek pozitív motivumok. Új mutatókat kell bevezetni a segélyek szétosztásának mérésére és gondoskodnunk kell arról is, hogy a farmerek támogatása igazságosabb és tágabb a tagállamokon belül. Stabilizálni szeretnénk a mezőgazdálkodóknak a jövedelmét, vannak limitek, szóval az ajánlat, illetve a javaslat számos részletet tartalmaz, amelyeket el tudunk fogadni, mások például nem annyira könnyűek a számunkra. Mint például az, hogy a foglalkoztatottság nem egy kritérium a segélyek szétosztásának a, a kulcsszámainál ezt nem vették figyelembe, hallottuk, hogy méltányosságot akarnak bevezetni, illetve tisztességesebben óhajtják megvalósítani az elosztást. Azonban a tejkvóták ugye 2015-ben eh, már visszafordíthatatlanná válnak, ezt nem szabadna elfogadnunk készpészként. <clears throat> Számos ilyen is hasonló téma van, amit szeretnénk pontosítani. Eh, biztos úr, a farmerek helyzetével kapcsolatban eh, az alapot felmérésben a 25-ös cikk tartalmazza az ezzel kapcsolatos megállapításokat. Tehát itt meg kell vizsgálnunk, hogy mi a jogosultság feltétele, aztán milyen alapon kapnak támogatást a kis farmerek, a jövedelem stabilizáció mechanizmusának mi a valódi tartalma. A legnagyobb kételyeket egy kifejezés adta nekem. Azt mondta, hogy szükséges felállítani egy olyan rendszert, amely amely garantálja, hogy a tagállamokban az összes mezőgazdasági dolgozó valamilyen részt kaphat az európai mezőgazdasági segélyekből. Ez olyan rendszer, hogy vannak benne, akik többet kapnak, mások meg kevesebbet. Tehát azt mondják, hogy az átlagos európai segélyből valamilyen, valamilyen minimális részt kapnak. Mennyi az? Egy cent? Ez kritikusan fontos, ez az egész reformnak a gerincét adja, és az ön, ön megfogalmazását nagyon zavarosnak tartom. Biztos úr, szíveskedjen pontosítani majd ezt, és még a mai napon. Köszönöm. Köszönjük. George Lyon az ALDE frakció nevében. Uh, Köszönöm, elnök úr. koordinátortársaimhoz, hogy csatlak, hadd csatlakozzak, és üdvözöljem Csolos urat az Agrár Szakbizottságban ahol beszámolhat arról, hogy ön hogyan képzeli az európai mezőgazdasági ágazat jövőjét az elkövetkezendő években. A bizottság közleménye e, viszonylag világosan fogalmaz, majdnem mindenkinek e, csúran cseppen belőle valami, megnyugtató hír. Számunkra az igazi kihívás most az, hogy próbáljuk tovább Ehm, tisztázni, hogy pontosan milyen intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy az európai gazdák eh, jövőjét, eh, jövedelmét, fennmaradását garantáljuk és összeegyeztessük ezt nem csak az élelmiszerellátás biztonságával, hanem az eh, előállított élelmiszerek színvonalának javításával is üdvözlendő az ön kötelezettségvállás, elkötelezettsége, a, a, az élelmiszerellátás biztonsága e, terén, illetve az új tagállamok e, szempontjának figyelembe e, vétele is üdvözlendő, ugyanakkor fontos, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség egymással ne kerüljenek összetűzésbe. Ezt ön is említette, nagyon fontos pont ez számunkra. A történelmi kifizetéseknek véget kell venni, ez a helyes irány, az egyes eh, pillér eh, például egy ilyen terület, ez is üdvözlendő javaslat. Van egy kérdés, amit szeretnénk tisztázni. Bár üdvözlöm azt, hogy az egyes pillérbe beépítenék az elefákat, eh, de a vidékfejlesztés eh, területein belül, például Skóciában fontos lenne, hogy a saját rendszert is felhasználhassunk. Eh, milyen menetrendet képzelnek el arra, hogy tovább egyszerűsítsék a kifizetések rendszerét, hiszen nagyon nehéz kérdés ez, kényes kérdés ez sok tagállam számára. A közvetlen támogatások környezetbaráttá tételéről beszélt, de ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaink is. Roppant körültekintően kell eljárnunk etéren, amelyet a szakbizottság nevében magam eh, előadóként jegyeztem, eh, dokumentumot abban is leírtuk, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nagyon könnyen versenyképtelenné tehetjük az uniós agráriumot a közvetlen támogatások fontos, hogy ne kezdjék ki az európai mezőgazdaság versenyképességét. Végezetül a jogalkotási javaslatok kidolgozásán végzett munkája pontosan hogyan illeszkedik az elkövetkezendő hónapokban megszülető új költségvetési javaslatokkal, hiszen az egyik a másikra kihatással van, és fordítva. Nagyon fontos, hogy a kettő kéz a kézben működjön, hiszen ha nem tudjuk, hogy mennyi lesz a pénz, akkor hogyan tudjuk a jogalkotást ennek megfelelően alakítani. Köszönjük George Lyonnek, James Nicholson következik. Ó, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Én is Na, hogy üdvözöljem, üdvözlendő, hogy végre megszületett a bizottság részéről ez a közlemény. Inkább arról fog majd elhíresülni, hogy mit nem találunk benne, sokkal inkább, mint arról, hogy mit találunk meg benne. De leg, jó lenne, hogyha tisztán látnánk, hogy önök hogyan gondolkodnak az agrárium jövőjéről, legalábbis hosszú távon tudjuk, hogy az elején tartunk még ennek a folyamatnak, amely valószínűleg legalább két évig eltart majd. Bizonyos mértékben nagyon jó az a dokumentum, hiszen megosztja velünk mindazt a tudást, amelynek már birtokában vagyunk. A mi kihívásunk igazán az, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatba átültetni, hogyan tudjuk ezt megvizsgálni, hogy pontosan hogy állnak a gazdák. Ha megtenni, akkor kérem beszéljen az aktív gazdálkodó kifejezés értelméről. Az aktív gazdálkodó, vagy aktív gazdálkodás terminológiánkban már régóta szerepel, de pontosan ki ez? Az alkalmazott, aki elvégzi a munkát? Ha például egy jogász vagy egy, vesz egy kis gazdaságot valahol vidéken, akkor ő is aktív gazdálkodónak számít majd. A támogatások maximálásának a kérdése is érdekes. Ön szerint ez a helyes út, bár én figyelmeztetném, hogy szerintem nem ez a helyes megoldás. Félre vihet ez minket. A jelenlegi megfelelési jogszabályok inkább a bürokratikus terhet rónak a gazdákra. Az Európai Bizottságtól újra és újra azt halljuk, hogy egyszerűsíteni, egyszerűsíteni, egyszerűsíteni kell. De amikor megpróbáljuk egyszerűsíteni az eljárásrendet, akkor csak további bürokráciát, további bürokratikus eljárásrendet, e, e, további e, administratív terheket rovunk a gazdákra. Kérem beszéljen arról is, amelyről egyébként az elmúlt napokban szereztem tudomást, az egységes támogatási rendszerem belül a kis gazdák pontosan hogyan részesülhetnek támogatásban, és George aggodalmát osztom a környezetbarátosítás, vagy környezetbaráttá tétel tekintetében. Erről is sokat hallottunk, de nem eleget. Végezetül, elnök úr, ha megengedi, elmondanám, hogy meggyőződésem, hogy a közösségi agrárpolitika alapvetően agrárpolitika kell, hogy legyen, az agráriumot kell, hogy szolgálja, a, az ellátás biztonságát, az élelmiszer, Európa élelmiszer ellátását kell, hogy garantálja. Ez nem szociálpolitika, ez nem környezetvédelmi politika. És bár nem környezetvédelmi politika, mégis a gazdáknak, az európai gazdáknak nagyon fontos szerepe lehet az éghajlatváltozás elleni harcban. Már most is sokat tesznek, tehetnek még többet. Azonban nem szabad megkötni a kezüket, ellehetetleníteni őket, hiszen akkor ki fogja biztosítani európai élelmiszer ellátását. Köszönjük, James. Martin Hosling zöldek nevében kap szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretném biztos úrnak megköszönni teljes szívemből, hogy eljött és bemutatta nekünk a javaslatait. Ez egy gesztus az ön részéről, ezt mi üdvözöljük és nagyon nagyra értékeljük a parlament részéről. Számos kolléga már megjegyzéseit ha el hangoztatta az arra vonatkozólag, hogy hogy fog kinézni a közös agrárpolitika a jövőben. Van nagyon sok javaslata önnek is, amit száz százalékig tudunk támogatni. Például az, hogy legyen környezetbarátabb az agrárpolitika, legyen méltányosabb globális szinten. Ezt e, mindannyian támogatnunk kell, hiszen szociális szempontból, társadalmi szempontból is elfogadhatónak kell lennie a kapnak. És a gazdák számára csak úgy, mint a vidéki társadalom, illetve az egész társadalom számára elfogadhatónak kell lennie, hiszen mindegyiküknek szerepe van a mezőgazdaságban, és mindegyikük életére kihat a mezőgazdaság. Hogyha támogatást akarnak kapni a gazdák, akkor nekik is hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy továbbfejlesztik és óvják a vidéki területeket, a vidéki környezetet. Ez a egy olyan elvárás, amit a társadalom fogalmaz meg velük szemben. És meg is kell, hogy feleljenek ennek. Ez kell, hogy legyen a támogatások előfeltétele. Aztán számos további pont is van, amit teljes mértékben tudunk támogatni. Például azt gondoljuk, és nagyon reméljük, hogy lehetséges kell, hogy lehetséges legyen ön számára, az, hogy méltányosabb legyen a támogatások elosztása országok között és a különböző vidéki területek, a különböző típusú gazdaságok között. A kicsi gazdaságok és a kis és középvállalkozások életképessége nagyon fontos számunkra, és el kell gondolkoznunk azon, hogy ezen ágazat és ezen típusú gazdaság fennmaradása érdekében mit akarunk tenni. A kicsi gazdaságok és a kis, gazda, kis vállalkozások az európai ipar szempontjából, a munkahelyteremtés szempontjából is rendkívül fontos területek. Ezért fontos, hogy jól struktúrált gazdaság és mezőgazdaság politikánk legyen. Aztán ott van mindennek a globális dimenziója. Ez is számos kérdést vet fel, hogyha azt akarjuk, hogy az igazságosság globális szinten is érvényesüljön, akkor először is ehhez egy belső egyensúlyra van szükség, utána a nemzetközi kereskedelem egyensúlyára is. Nem szabad teljesen felborítanunk az egész rendszert a globális agrárpiac tekintetében. Jelen pillanatban jelentős importőr vagyunk, de nagyon sokat exportálunk is. És nem szabad, hogy hozzájuljunk például ahhoz, hogy a brazil őserdők tovább pusztuljanak. Ezért nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság és a kereskedelem közötti egyensúly is megvalósuljon, ezt is támogatjuk úgy érezzük, hogy ahol felborult az ott ezt vissza kell állítani. És nagyon fontos az, hogy a gazdák megfelelő részesedést kapjanak a javakból. Ez nem mindig történt meg. Az első és második pillér, illetve ezek egyensúlya érdekes kérdés. Szerintem nagyon érdekes lesz látni azt, hogy a két különböző pillérre hogyan fogunk végül is költeni. A rugalmasság ha jól látom, az ad egy kis játékteret itt önöknek. Az Európai Parlament részéről elmondhatom, hogy a parlament fel fogja vállalni ezt a kihívást, és nekünk is konstruktív és bátor hozzájárulással kell majd élnünk, és egy alapvető fontosságú vitát, egy lényeges vitát kell majd lefolytatnunk. Köszönöm szépen, Martin! A liberálisok és demokraták részéről Fontána úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejezni azt, hogy rendkívül hálás vagyok, hogy a biztos úr elhozta ezt a dokumentumot és bemutatta nekünk. Nagyon sok jó pont olvasható benne, ez egy nagyon fontos dokumentum. A részleteket, persze ez még elég általános, de a részleteket majd a későbbiekben meg tudjuk vizsgálni. Van azonban egy nagyon fontos kérdés amit ki kell emelnem. Európa a mezőgazdaságra épül, és az elmúlt években voltak problémák. Mégpedig azért, mert úgy tűnt, hogy egyre kevésbé hiteles a mezőgazdasági politika. A megfelelő mezőgazdaságpolitika nélkül az egész ágazatnak a túlélése kerül veszélybe. Hiányzik az akarat bizonyos emberek részéről, arra, hogy a megfelelő költségvetési alapot biztosítsák a mezőgazdaság politikának. Ha nincsen költségvetésünk, akkor az összes politika, ahol mit az előttem szólók is mondtak, veszélybe kerülhetnek. Mi szeretnénk, hogy a gazdák számára, a gazdaságok számára legyen egy olyan politika, ami támogatja őket, és az is nagyon fontos, hogy a gazdák a fenntarthatóság érdekében fellépjenek. De ahhoz szükség van pénzre, hogy ezeket a, ezeknek a politikáknak az értelmében a gazdák lépéseket tudjanak tenni. A gazdáknak nagyon fontos szerepe van a környezetvédelemben és a környezetbarát erőforrás felhasználásban, de ahhoz, hogy hitelesek maradjunk, ahhoz nekünk, a kicsi mezőgazdaságban dolgozó üzleti vállalkozásokkal is együtt kell működnünk. Segítenünk kell nekik a termelékenységüket fejleszteni, illetve a fenntarthatóságukat előmozdítani. És ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon sok ember dolgozik a mezőgazdaságban, ők nagyon jelentős részét képezik a foglalkoztatottaknak Európában. Aztán a mezőgazdasági termékek árának a változékonysága, azt hiszem, hogy ennek az alapját, ennek a problémának a mélyen rejlő kérdéseket nem kezeljük. És itt nem csak a mezőgazdaságról vagy a gazdálkodásról van szó. Arról is van szó, hogy bizonyos országok behoznak olyan mezőgazdasági termékeket, amelyeket nem ugyanazon minőségi kivetelmények alapján állítottak elő, mint a mi gazdáink, és ez is hozzájárul az árak változékonyságához, illetve ez rombolja a mi mezőgazdaságunkat. Mi fog történni, hogyha ezt a rendszert nem változtatjuk meg? Hogyan fogjuk biztosítani az európai mezőgazdaság túlélését? Nem csak helyi kezdeményezésekre van szükség, de azokra is. Szerintünk a gazdálkodás egyik legfontosabb jellegzetessége a helyi jelleg. Az emberek a helyi termékeket, a helyi terményeket fogyasszák. Ez lenne a cél. Maga a pápa is beszélt az utóbbi időben a mezőgazdaságról, és ez nagyon fontos a hitelesség visszajtása szempontjából, hiszen nagyon sokat veszítettünk az utóbbi időkben. Az új parlament remélhetőleg jobb eredményeket tud majd a jövőben elérni. Ezzel a felszólalással az EU ALN képviselője következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm azt a konzultációs munkát, amit a közlemény megalkotása előtt folytattak. Nagyon sok olyan elemet olvasok, ami új irányvonalakat, egy új általános filozófiát körvonalaz. Az aktív gazda, vagy aktív gazdálkodó koncepciója szerintem fontos az segélyek elosztása szempontjából. Azt hiszem, hogy az új segélyplafon koncepció bevezetése is egy nagyon fontos változtatás, illetve az, hogy a támogatások azok ösztönzőek legyenek, különösen a környezetbarát mezőgazdaság előmozdítása szempontjából, illetve a rugalmasság hangsúlyozása is nagyon érdekes. Mindazonáltal néhány problémával is szembe kell néznünk. Nem tudom, hogy ezeket az elemeket is figyelembe vették-e. Néhány kollégám már említette őket, de biztos, hogy a költségvetésnek nagyon fontos szerepe lesz, és a költségvetést mezőgazdaságpolitikánk szempontjából legalább az eddigi szinten kell tartani. Ez rendkívül fontos lenne. A más oldalról ön egyáltalán nem beszélt, persze megértem, hogy miért, mert erről már folyt vita, de a védelmi intézkedésekről, a mezőgazdaság védelméről nem beszélt. Hogyha nincsen a mezőgazdaságunkat védő intézkedés, és nagyon jól értem azt, hogy ön mit mondott azzal, hogy a fenntarthatóságot és a versenyképességet össze kell egyeztetni egymással, én azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a versenyképesség növelése mégiscsak kihatása lesz a fenntarthatóságra, akkor, hogyha nincsen a jelenlegi nagyon is a versenyre épülő globális gazdaságban nincsen elég védőintézkedésünk, akkor annak bizony lesznek következményei, hogy a különböző országokban nem ugyanazokat a normákat tartják be. És itt most gondolok arra is, hogy a mi gazdáinkon között, mi gazdáink között is ki fog élesedni a verseny. Ehhez kapcsolódik nyilvánvalóan részben az, amit ön is mondott. Egy nagyon fontos ügy, mégpedig az, et puis les accords bilatéraux tehát a kétoldalú megállapodások az egyik nagyon fontos eszköze annak, hogy a védelmet valahogy megoldjuk. Tehát, hogyha például a Mercosur országokról gokkal tudunk, nem tudunk megfelelő kétoldalú megállapodást kötni a hústermékek behozataláról, akkor az például a masszív szantrában Franciaország közepén katasztrofális következményekkel fog járni az állattartók számára. Tehát kell, hogy legyen egy olyan védelmi rendszer, legalábbis ennek az elképzelése meg kell, hogy legyen az agyunkban, ami utána lehetővé teszi azt, hogy később figyelembe vegyük a környezetvédelem kérdéseit is. De hogyha azt akarjuk, hogy valahogy proteint elő tudjunk állítani, mondjuk szóját, akkor hogyha ezt a szóját külföldi országokból szerezzük be, ahol a mezőgazdaság az nem tartja tiszteletben a környezetvédelem szabályait, akkor exportáljuk ezzel a szennyezést. Tehát egész egyszerűen csak a határainkon kívülre helyezzük. Aztán ön a biztonsági háló helyett öm, így minimum öm, intézkedéseket, egy bizonyos esetekben alkalmazandó minimum intézkedéseket említ, ez sokkal gyengébb. És aztán a minimum árról is beszél, a minimális árról. De úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy ön mégiscsak valamilyen liberalizációval fog élni, különösen akkor, hogyha arra gondolunk, hogy 2015-ben a tejkóták le fognak járni. Köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr. A koordinátorokat hallhattuk, megadom a szót válaszadásra, és aztán folytathatjuk a vitát. Köszönöm szépen, megpróbálok majd gyors lenni. De hát már is nagyon sok mindenre hívták fel a figyelmet, és egy pár dolgot pontosítanom kell. Először is az általános megközelítés. Hát igen, vártam vártam, hogy azt fogják mondani, hogy ez egy rövid dokumentum, és túlságosan általános. De hogyha túl sok részletet hoztam volna, akkor azt mondták volna, hogy ez a probléma. És hogy általános megközelítésre van szükség. Én azért kezdtem az általános felől, mert ennek a dokumentumnak éppen ez a célja, hogy egy orientációt adjon, egy alapot jelentsen. De ezt nem mondom, hogy ez fontosabb, mert hogy a, megmondja, hogy mit mond a kap, de nem ez mondja meg, hogy mit mond a kap, hanem majd a biztos és a bizottság mondják meg. De ez lesz az alap, ez lesz az a kiinduló pont, amire három különböző ö, szenáriót építünk. Az első és a második pillér közötti egyensúlyt is meg kell találnunk a közvetlen támogatás illetve a beruházások, illetve a több éves megközelítés közötti egyensúlyt kell megtalálnunk. Mindazonáltal ez a dokumentum csak orientációt nyújt, ez normális, és egy jogszabály csomagot fogunk a következő évben ennek alapján javasolni, utána tudjuk majd a részletesebb vitát lefolytatni lehet, hogy már vannak ennél pontosabb elképzeléseink, de azelőtt, hogy önök elé letesszük ezeket az asztalra, azokat fel kell készülnünk, hogy megfelelően tudjuk igazolni az elképzeléseinket. Az Európai Bizottságnak is kötelessége az, hogy hatástanulmányokat végeztessen a javaslatainak a megalapozására. Tehát több alternatívánk van, és nem tudunk olyan eszközöket javasolni, amelyeket nem támogatnak meg. Ilyen hatástanulmányok, ahol, hogyha nem tudjuk meg igazolni azt, hogy miért ezt választottuk amaz helyen. Aztán a leegyszerűsítés, illetve a környezetbarát tétel. Szerintem tényleg nem szabad bonyolítani a dolgokat, és nem szabad az ösztönző ö, intézkedések, illetve a környezetvédelem mellőtt tartása, mint feltétel között, tehát ezek között is meg kell találnunk az egyensúlyt. Potosnik biztos úr is már az ő területére vonatkozó reformon alkalmazta ezt az elvet, a lehető legegyszerűbben próbálták megoldani az új eszközök bevezetését, úgyhogy közben a meglévő jogszabályokat tiszteletben tartották. És közben a fenntarthatóság és a versenyképesség szempontjait egyformán figyelembe vették. A gazdák támogatására az adófizetők pénzét használjuk fel. Öt vagy tíz év múlva már teljesen másról fogunk beszélni. Mit is javasolunk azzal, hogy környezetbarátabb legyen a ö, kap? A, ennek az egyik eszköze az lesz, hogy ezeket a felső a támogatás felső határokat be fogjuk vezetni, maximalizáljuk a támogatásokat. Aztán az aktív gazdálkodókra vonatkozó elem, ez is a jogszabály tervezetben kerül majd jobban kifejtésre, de itt a koncepciót már megérthetik az, a, az aktív gazdálkodó. Mit is jelent? Egyszerűen azt jelenti, hogy ő aktív, hogy dolgozik a földön, és valamit előállít. Ekkor fog támogatást kapni vannak olyan területtel rendelkező gazdák is, akik nem gazdálkodnak azon a területen. Persze lehet ezt pontosabban definiálni, de hát ez a koncepció, ami mögötte rejlik. Aztán a kicsi gazdálkodó, a kis gazda, ezt is lehet definiálni, de lehet, hogy egy kis gazda a Lengyelországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban, vagy Olaszországban teljesen más definíciót fog kapni. Persze erre is majd lesznek javaslataink, de számomra a koncepció a fontos. És a capping azaz a maximalizálással is pontosan ez a helyzet. Azt kell meghatározni, azt a módot kell meghatározni, hogy hogyan tudjuk ezeket a plafonokat meghatározni, hogy hogyan legyenek ezek észszerűek, és hogyan legyenek összhangba azokkal az elvekkel, amelyeket támogatni akarunk vele. Aztán a menetrenddel kapcsolatban Lion úr kérdezett, hogy az egyik rendszerről a másikra való átállásnak a menetrendje milyen és milyen átmeneti periódust képzelünk el. Hát két-három év vagy öt év, nem tudom mennyi lesz, de minden esetre lesz egy átmeneti időszak, amelynek a végén értékelést fogunk végezni, és annak a nyomán a további javaslatainkat meg fogjuk az új rendszerrel kapcsolatban fogalmazni. Kapula Santos úr a különböző tagállamokra hívta fel a figyelmet. Azt, hogy nem egyformán részesülnek a támogatásokból. Persze, ez igaz. De azt is elmondanám, hogy ahhoz, hogy alkalmazható, elfogadható és megvalósítható legyen ez a reform, ahhoz ezt az új kiegyensúlyozást elviselhető módon kell megcsinálnunk úgy, hogy azok, akik veszítenek, azok is el tudják viselni. És ezért olyan rendszert javasolunk, amely nem egy brutális változás lesz bizonyos gazdák számára, hanem a, egy ö, forradalom nélkül, de mégis egy új egyensúlyt tud majd elérni, hiszen a forradalommal csak elutasításra ítélnénk ezt a reformot. Aztán a tejjel kapcsolatban lesznek javaslatok, amelyek a reformon túlmenően a tejre fognak vonatkozni, de szeretném elmondani, hogy mielőtt a tejkvóta határideje lejár, lesznek konkrét javaslataink ennek a szektornak a problémának a megoldására. A hátrányos helyzetű területek. Öm, itt is nagyon fontos, hogy egy konzisztens fenntartható költségvetésünk legyen, és mivel itt társfinanszírozásról van szó, segítenünk kell a tagállamoknak arraban, hogy konkrét intézkedéseket tudjanak finanszírozni ezekben a zónákban. Az alapkifizetések mellett azonban arra is van szükség, hogy hogy a tagállamok is többet áldozzanak ezen területek fejlesztésére. De a rugalmasság meg fog maradni a második pillér alatt, ez pedig lehetővé fogja tenni továbbra is a nemzeti társfinanszírozást. Nem gondolom, és ismétlem, hogy a, a környezetbarát tétel az a versenyképesség hátrányára lesz az általunk javasolt intézkedések figyelembevételével. Aztán a költségvetésre vonatkozólag vissza fogunk térni erre a kérdésre tavasszal, hiszen júliusban fogjuk benyújtani a kapreformra vonatkozó csomagot, és addigra már tisztában leszünk a költségvetéssel, és az Európai Bizottság fogja benyújtani ezeket a, köl, a javaslatokat, de a az egyes tagállamok és a, a remélhetőleg a parlament is váltani, vállalni fogja a felelősséget, és megfelelő hozzájárulását fogja biztosítani a KAP reformhoz. Nem fogjuk ö, azt javasolni, hogy köl, csökkentsük a költségvetést, sőt, azt fogjuk kérni az Európai Bizottságtól, hogy más típusú politikákat is finanszírozza majd a KAP területén. Nemzetközi szinten nem tudom, hogy most a, a, nem akarok kitérni a két oldalú tárgyalásokra, erről ez a reformtervezet nem fog szólni. Az Európai Unió azonban azt szeretné, hogyha a nemzetközi tárgyalások, a folyamatban lévő nemzetközi tárgyalások, azok harmóniában lennének az általunk javasolt kapreformmal. Európa és az európai állampolgárok érdeke is ez aztán a biztonsági háló és a minimumárak. Tudják, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az árak, minimumárak kérdésével kapcsolatban már is van egy biztonsági háló rendszer. Ez is egy olyan kérdés, ami az árak csökkenését korlátozza. De vannak más intézkedések is, amelyek a jelenlegi piac szabályozását elő tudják segíteni. Nem tudom, hogy milyen mechanizmusok lehetnének -e még, amelyek a jelen pillanatban érvényes európai piacon jól tudnának, vagy jobban tudnának működni. Aztán a, a védelmi intézkedések. Mindig vannak védelmi intézkedések. Például vannak ö, alapárak a gyümölcsökkel és a zöldségekkel kapcsolatban. Aztán ott vannak a hús és más termékek számára a védővámok. És egyéb védelmi eszközeink is vannak ezek persze a belső piacon nem ugyanúgy működnek, mint a külső határainkon, és ezeket állandóan lehet a realitás változásával a jellegi helyzethez alkalmazkodni. A jellegi európai politikai kontextusban azonban szerintem ö, ezek a helyükön vannak. Körülbelül ennyi. Köszönjük. Biztos úr, akkor lássuk a további kérdéseket mert félszemmel az órára kell tekintenünk, így mindenki másfél percet kap. Elizabeth Jegre az első sorban. Tehát ő az első kérdező a második körben. Elizabeth, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm biztos úrnak még egyszer a, azt, hogy bemutatta ezt a kiváló dokumentumot és amely a munkánk alapját képezi majd ebben a szakbizottságban. Egyes pontokat már a szakbizottságunk korábbi jelentésében eh, tárgyaltunk. Ön is hangsúlyozta azt a tényt, hogy közös célunk az, hogy az európai gazdákat és európai állampolgárokat szolgáljuk. Konkretizálni kell azt, hogy mire kell a pénz, és a szakpolitika milyen célokat szolgál. Ön jól válaszolt ezekre a kérdésekre, beszélt a környezetvédelmi aspektusokról, a területi kiegyensúlyozásokról, a területfejlesztésről, illetve az élelmiszerellátás biztonságáról, illetve az élelmiszerek minőségének a garantálásáról teljesen jogos megjegyzéseket tett ezen kérdésekben. Van azonban egy kérdés, amelyre szeretném, hogyha bővebben kitérne. A kérdésem a következő. Az én előttem fekvő dokumentum hatodik oldalán találjunk azt az utalást, amely a szigorú ellenőrzésről beszél, a szakpolitika végrehajtásának szigorú ellenőrzéséről, illetve a kifizetések szigorú ellenőrzéséről, az audit eh, rendszer és a kifizetési rendszer reformjáról. Szeretném, hogyha bővebben is szólna erről, hogyan egyszerűsíthetjük a közösségi agrárpolitikát, hogyan tudjuk korlátozni a kiadásokat, hogyan tudjuk szigorúban ellenőrzni a kifizetéseket, és csökkenteni a kifizetések mértékét. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni az adminisztráció, a bürokrácia csökkentésével. Én belső ellentmondást látok, de ön biztos másképp látja ezt. Kérem, hogy magyarázza ezt el. A kap és a kétoldalú megállapodások kérdése is felmerül, hiszen a Mercosur országokkal, Marokkóval, Koreával és Kanadával már folynak a kétoldalú tárgyalások a piaci hozzáférésre vonatkozó feltételeinket, hogyha erőltetjük, akkor saját piacunkat ö, ássuk ezzel alá. Kérem, hogy tartsa be mindenki a hozzászólási időt. Ó, igen, megteszem, elnök úr. Biztos úr, úgy vélem, hogy az előttünk fekvő közlemény valóban csak kiindulási alap, bőven lehet még erről beszélni, lehet ezen javítani, ezt fogjuk tenni az elkövetkezendő hónapokban ebben a szakbizottságban. Igaza van, nagyobb igazságosságra van szükség, arányosabb elosztásra a tagállamok és a gazdák között. Ausztria szempontjából nézve a második pillér kritikus fontossággal bír, hiszen a támogatások kétharmada, amely hazánkba érkezik, a második pilléren belül teszi ezt. Ez a hátrányos helyzetű területekre, főként a hegyi területekre eh, koncentrálódik, és igenis úgy látjuk azt, hogy a gazdaságos eh, gazdálkodást és a, a táj fenntartását igenis érdemes támogatni. Elhangzott az egyszerűsítés szó, minden nap elhangzik ebben a házban, de valahogy soha nem látjuk ennek semmi nyomát. A kisvállalkozók és a kisgazdák vannak leginkább kitéve a bürokratikus administratív terheknek, amely mintha egyre csak nőne, de sehogy sem akar csökkenni. Szeretném, hogyha konkrétan kifejteni, hogy hogyan kívánja egyszerűsíteni az adminisztrációt, és ha bővebben szólna a tej ágazatról, hiszen ha jól tudom, a bizottságon belül sokan törik a fejüket ennek az ágazatnak a megreformálásáról. Ön beszélt arról, hogy zökkenő mentesen e, e, vezessük be az új rendszer, de szeretnénk, hogyha ettől nem állna a feje tetejére az egész. A gazdák 10%-a 35 év alatti, van azonban 5,5 millió európai gazda, aki az 60 e- év körül van, és az elkövetkező években fog nyugdíjba vonulni. A nagy probléma tehát az, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat az agrárium felé vonzani, és hogyan tudjuk növelni az agrárium megtartó képességét, hiszen a jövedelem nem mindig biztos ebben az ágazatban már. Köszönöm, elnök úr, a szót, biztos úr. A bizottság és a parlament véleménye többé-kevésbé megegyezik eh, a dokumentumot illetően. Egy általános jellegű dokumentum ez, amely különböző eh, kihívásokra próbál választ adni, amelyet mi is felvezettünk korábban ebben a bizottságban elfogadott véleményünkben, jelentésünkben. Hiszen rengeteg bizonytalanság van, az, mi az agráriumot illeti, ezekre valahogy reagálni kell, válaszolni kell. Fontos azonban az apróbetűs részt is elolvasni majd, azt kell majd megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt átültetni a gyakorlatba, hogyan tudunk a valóságban az ágazat problémáival szembenézni. Akkor tudunk felnőni a kihívásokhoz, hogyha ahhoz az alapelvhez tartjuk magunkat, mi szerint képesnek kell lennünk arra, hogy az európai gazdák megélhetését garantáljuk. Ahhoz, hogy a megélhetésüket garantáljuk az európai gazdáknak, egyrészt vannak az első pillérben közvetlen támogatások, majd meglátjuk, hogy a különböző rendeletekben ezek hogyan alakulnak. Ezen kívül pedig egy megfelelően működő piacot is biztosítanunk kell Európában. A kérdésem az, a biztos úr szerint hogyan lehetséges javítani az termékpályán belül a gazdálkodók helyzetét, szerepét javítani. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen sokszínű, sokrétű az európai mezőgazdaság, hogyan kíván véget venni a spekulációnak, hogyan kívánják biztosítani például a déli országokban a gazdálkodást. Amikor a fenntartható gazdálkodásról beszél, felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan tudjuk Dél-Európában a gazdálkodást megőrizni, ahol például komoly vízhiány fenyeget. Meg kell vizsgálni a régió konkrét problémáit. Herbert Dorfman a parola, e poi Papa Stamkos. Herbert Tohan következik. Komisszája. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Általánosságban pozitív ennek a jelentésnek a hangvétele, illetve ennek az eszmecserének a hangvétele is az utolsó néhány hónap során szerintem nagyon pozitív módon cseréltünk nézetet egymás között, Persze, ami a hátrányos helyzetű területeket illeti, itt egyértelmű kísérletet látunk eh, arra, hogy ezeket a második pillérből az elsőbe helyezzék. Hát én tulajdonképpen támogatom az önök ötletét, eh, feltéve, hogy bizonyos garanciákat is adnak hozzá, eh, és tulajdonképpen azt szeretném kérni öntől, hogy magyarázzák meg, hogy mi a szándékuk, milyen kifizetéseket akarnak biztosítani az első pillér alatt illetve melyek a második pillér alatti kifizetések. Szeretném tudni, hogy ez a kettő majd hogyan lép kölcsönhatásba egymással a jövőben. Aztán a kapcsolt kifejezések, a kapcsolt kifizetések területén örömmel konstatáltam, hogy erre is kitér az anyag, ezeket meg kell tartani. E, ezt fontosnak, nagyon fontosnak tartjuk, amennyiben e, e, a hegyes vidéken fenn akarjuk tartani az állattenyésztést, erre szükség van, különben különleges konstrukciók nélkül nagyon nagy nehézségekbe ütköznénk. Szeretném tudni, hogy ezeket hogyan módosítják, de egyébként a programjukat alapjában véve jónak tartom. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban egyetértek, különösen a hátrányos helyzetű területeknél és a kis méretű gazdaságok területén. Szeretnénk olyan vidéki környezetet látni, amelyet megőriznek. De Santos úr. Elnök úr, köszönöm szépen. <clears throat> Biztos úr. üdvözlöm az elkötelezettségüket, hogy erős mezőgazdasági politikát alakítsanak ki. Erről azt mondja, hogy ez az egyik olyan nagyon fontos iránymutatás, ami a jövő, a holnap kapját irányítani fogja, az alapját fogja képezni. De európai szinten egy ilyen általány az nem megoldás véleményem szerint. Megismétlem, ez nem egy egységes megoldás, ami az ami megfelelne a méltányos támogatás elosztás elvének. Hiszen országonként vagy régiónként eltérőek például az előállítás költségei, aztán mások a feltételei a, a foglalkoztatásnak is. És az érintett régió általános gazdasági helyzete is különbségeket okozhat. Gondolok azokra a régiókra például, amelyek különösen hátrányos helyzetűek, vagy amelyek nagyon sérülékenyek, érzékenyek. Ezeket találjuk például különösen Európa déli felében. Ön nem mondta el, hogy az átmeneti időszak milyen hosszú legyen a két támogatási rendszer közötti áttérésre, és hogy milyenek legyenek a kritériumai, milyen kritériumokat lát előre a bizottság az igazságos támogatás elosztásra. Az Európai Bizottság egy kollektív testület, persze, de biztos úr, az ön kezében van a lehetőség arra, hogy magasra emelje a lángot, mégpedig a gazdaságpolitika, közös gazdaságpolitika megerősítésének az lángját. Ezt szeretnénk, hogyha 2020-ig elérni. Köszönöm, Stefan Lofolle szó, és utána... Először is Szeretném megköszönni a biztos úrnak azt a munkát, amit az elmúlt hónapokban végzett, különösen gondolok a nyár előtt szervezett meghallgatásokra. Ez lehetővé tette azt, hogy a célkitűzéseinket, a kap jövőjének a célkitűzéseit átalakítsuk és újra fogalmazzuk. Egy ilyen és képviselők aggályai természetesen érthetőek, hiszen ők azt várják, hogy konkrétumokat olvashassanak, de most jelen pillanatban még az általános irányelvek szintjén tartunk. Biztos úr, mit javasol számunkra 2013-on túlra? Erről van most szó. És én ennek alapján fogom értékelni az ön javaslatait. A jó irányba való elmozdulásnak értékelem. Ezt öt nagyon fontos kérdésben, a biz élelmiszerbiztonság kérdésében például mi európaiak a mi élelmiszerbiztonságunk szempontjából és a mi gazdaságunk szempontjából nagyon is érzékenyek vagyunk. Parlamentünkben ismételten előfordul ennek a kérdésnek a megtárgyalása. A második a környezetvédelem kérdése, és hogy kompatibilis-e a fenntarthatóság és a versenyképes termelékeny mezőgazdaság. Ön azt mondja, hogy igen. Ez a, ezt a vitát az Európai Parlamentben még csak megkezdtük, de szerintem ez is egy rendkívül fontos irányvonal. A harmadik, hogy figyelembe vegyük a szociális dimenziót, az aktív gazda, gazdálkodó, a foglalkoztatás a mezőgazdaságban. Erről is szól a vita, és ezzel tudjuk majd igazolni a társadalom számára azt, hogy mit teszünk, az aktív gazdálkodókhoz igazítjuk a gazdaságpolitikát, szerintem ez a kap jövőjének az egyik nagyon fontos elve. És az utolsó pozitív pont a vidékfejlesztéshez kapcsolódik, illetve a hátrányok kompenzálására illetve a szétválasztás fontosságára. Ezek számomra egy pont köré szerveződnek, hiszen mind a, a, a szabályozásról szól, és a mezőgazdasági piac szabályozásáról, az ide vonatkozó intézkedésekről. Itt most csak nagy általánosságokat olvashatunk, és semmi újdonság, semmi új irányvonal nincs. Azt hiszem, hogy itt szükség lenne arra, hogy sokkal-sokkal pontosabban fogalmazzanak, de Természetesen a többi ponttal a kapcsolatban egyetértek, és ebben az irányban kell tovább mennünk. Köszönöm Foll úrnak, és most Bojnonszki képviselője szó. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Biztos úr, a kap jövőjével kapcsolatos kérdés valóban az egyik legfontosabb kérdés az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Az önök anyagában látható változtatások nem forradalmiak. Nem is baj ez, ez jó dolog, hiszen nem lehet aláoknázni a kap eddig elért eredményeit, vívmányait. Azonban e, azt kell mondanom, hogy a javaslataik nem elég merészek. Az egyik legfontosabb dolog, e, dolog az, hogy önök biztos úr fel akarják adni a korábbi kifizetési rendszereket. De úgy tűnik, hogy ez csupán egy javaslat. A dokumentum beszél átmeneti időszakról régebbi tagállamok esetében. Ez azt jelenti, hogy a kopenhágai csúcson ugye 10 évről beszéltek, ehhez képest plusz 7 év lenne az átmenet. Biztos úr, hogyan lehet még plusz 7 évnyi átmeneti időszakról beszélni? Ez így érthetetlen. Az aktív farmerekkel kapcsolatos gondolatot támogatni tudom. A támogatások 30%-a nem jut el a kis gazdálkodókhoz, a tényleg aktívakhoz. Hm, szerintünk azonban az irány az jó. Annak is örülök, hogy fennmarad a két pilléres rendszer, ugyanakkor a megosztás legyen egyenlőbb. Bizonyos rugalmasságot szeretnénk itt látni, mert a francia és a német mezőgazdaság nagyon eltér mondjuk a lengyeltől, vagy a román mezőgazdaságtól. A környezetvédelem területén mindenképpen be kell, be kell ruháznunk a mezőgazdaság modernizálásába, hogy versenyképes legyen. Még valami a cukorpiac, erről szeretnénk további részletet hallani. Szelvia. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondanak az a biztos úrnak, és a jövő körvonalainak, ami az anyagból látható, ez összhangban van a Lisszaboni szerződéssel, és a bizottság előzetes információ alapján is úgy látjuk, hogy aktívabb szerepet szállnak a parlamentnek a kollégáink már elmondták, hogy új szerepünk van, és jobban részletekkel kell kitölteni az általános javaslatokat, számos részterület van, amit itt nálunk a parlamenten belül hosszasan fogunk majd vitatni. Az általános körvonal, amit most megkaptunk, ez számomra egy jó dolog, örülök, hogy hallottunk róla. Beszéltünk a források kérdéséről is. Olaszországban nem biztos, hogy mindenre jut pénz, de feltétlenül szükséges a kap finanszírozása, ezt napi alapon látjuk, e, nyomasztó szükség van a finanszírozásra. A parlament és a tanács között egyfajta padhelyzet alakult ki a 2011. évi költségvetés vonatkozásában, és vannak ö, e, országok, amelyek ö, e, vissza akarják fogni a hozzájárulásaikat a költségvetéshez. Mindenképpen el kell, e, meg kell valósítanunk a több éves pénzügyi struktúrát Európa e, javára. 2011 első felében reméljük, hogy majd ezt sikerül tovább vinnünk. E, igaz, hogy a több éves finanszírozási terv majd csak akkor kezdődik a költségvetés nem biztos, hogy a helyén lesz a periódus kezdetén. Ez megnehezíti a számunkra a helyzetet, hiszen némileg úgy érezzük, hogy vákumban kell dolgoznunk. Paulson alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogy ez a dokumentum tényleg jó hiszen nyitva hagyja az ajtókat. Most viszont a parlament szerepe, illetve a mezőgazdasági szakbizottság szerepe az, hogy biztosítsa azt, hogy jól élünk ezekkel a lehetőségekkel, és egy sikerült kapreformot tudunk létrehozni. A különböző lehetőségeket figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani. tökéletesen támogatom azt, hogy a gondolatot, hogy bevezessük az aktív gazdálkodó definícióját. Tényleg fontos az, hogy a közös agrárpolitikába fektetett pénzeket jól használjuk fel. De ehhez az is fontos, hogy jól definiáljuk azt, hogy ki is az aktív gazdálkodó, hogy pozitív hatása legyen majd ennek a bevezetésének. Azok, akik eh, egy vállalkozásban dolgoznak. Nagyon fontos az, hogy azok, akik a kedvezményezettjei lesznek a támogatásnak, azok ne csak aktívak legyenek, hanem a mezőgazdaságban aktívan dolgozó emberek legyenek. Aztán mielőtt egy típusú támogatást egy másikkal helyettesítünk, ki kell kérnünk a fogyasztók véleményét, hiszen a fogyasztók azok, akiknek a véleményét még a kapreformmal kapcsolatban nem hallgattuk meg, és én hallok kritikus hangokat. A gazdák tényleg megkapják azokat a támogatásokat, amiket elvileg megkapnak, illetve a társadalom úgy látja, hogy tényleg azt kapja a támogatást, akinek leginkább van szükség rá? azok, akik a nagy áruházaknak adják el a termékeiket, lehet, hogy több támogatást kapnak, mint azok, akik a helyi piacon próbálnak érvényesülni. És biztos úr, gondoljunk az jólétre is. Ebben a dokumentumban erről nem olvashatunk, de szerintem ez a pont egy európai kötelezettségvállalás, egy európai vállalás. És végül, azt hiszem, hogy erről majd még később is fogunk beszélni, de szerintem az első és a második pillér közötti elosztást meg kellene változtatni. Egy kicsit világosabb koncepcióról szeretnék látni számos ügyben, hiszen szerintem a kap reformjának a legfontosabb szerepe az kell, hogy legyen, hogy biztosítsa a biztonságos ellátást és az ellátás szempontjából, és Európa jövője szempontjából, a biodiverzitás szempontjából és a környezet szempontjából is fontos a kapreform. Reimers. Reimers úr következik. Köszönöm szépen. Örömmel látom itt körünkben, biztos úr. Ez az anyag, amit leadott, ez egy stratégiai anyag, iránymutatásokkal. Egy előzetes jelentést már el is készítettünk róla. Néhány dolgot szerettem volna látni konkrétabban is, illetve részletesebben is az anyagban. Különösen az aggaszt, hogy ez az anyag jelentősen úgy tűnik, mintha fokozná a bürokráciát. Tehát nem csak a farmerek számára, hanem a tagállamok számára és plusz terheket ró majd, hiszen nekik kell majd az ellenőrzéseket végrehajtani. Mm, e, a költségvetéseket mindenhol visszanyírbálják, e, tehát <clears throat> vigyázzunk arra, nehogy túlterheljük azokat, akik a mezőgazdasági ellenőrzéseket, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet kell folytatniuk Kína területen. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Biztos úr, kollégák, engedjék meg, hogy köszöntsem a farmerek szövetségét, akik eljöttek ide, eh, hogy meghallgassák, hogy hol is tart a reform. Néhány fő eh, kihívás van az Európai Unió egészére vonatkoztatva. Nagyon fontos magas szinten biztosítani az élelmiszer ellátást, eh, az egészségügyi szabályok is nagyon fontosak. A kapnál egy valóban közös politikát kell kialakítanunk közös szabályokkal, amelyet az Európai Unió teljes területén betartanak. Nézzük meg, hogy a mezőgazdaság gazdaságilag mennyire megvalósítható. Mi az Azori szigetekről jövünk, nagyon jó éghajlati viszonyaink vannak, és jó termelési körülményeink. A portugál termelés, tejtermelésnek ennél fogva 30%-át adjuk mi az Azori szigetekről, tehát tulajdonképpen exportőrök vagyunk. A tejiparban a farmereinknek az a fő aggája, hogy vajon hogyan tudjuk őket versenyképesen tartani, hogyha kvóták eltűnnek. Mi lesz 2015 után? Vajon továbbra is meg tudunk-e maradni a piacon? Hogyan tudjuk összhangban hozni a termelés feltételeit azokkal, akik a kontinensen termelnek, illetve állítanak elő tejtermékeket? Reméljük, hogy biztos úr valamiféle biztosítékokat tud adni a mi gazdálkodóinknak. José Bové, köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon örülök, hogy eljött ide hozzánk, és ez azt mutatja, hogy a mezőgazdaság nem a múlt, hanem a jövő témája, amely aggasztja a társadalmainkat. Sőt, kommunikációjában fontos prioritásokat fogalmazott meg. Ez azért, és ezek között is az első volt az élelmiszerbiztonság, ezt várja tőlünk az állampolgárok többsége. Kár azonban, hogy ez a dokumentum nem inkább az ön dokumentuma, hanem csak a bizottságé. Az elmúlt hónapokban, hetekben nem tudta a kollégáit egyenként meg győzni arról, hogy önhöz csatlakozzon és felsorakozzanak önök ön mögé, illetve a mögé a jelentés mögé, amit júliusban a parlament fogadott el. Az elmúlt 15 év politikája azt mutatta, hogy a piac nem lehet az egyetlen módja annak, ami a mezőgazdaság, hogy a mezőgazdaságunkat befolyásoljuk. Itt vagyunk mi gazdák is, hogy együttműködjünk önökkel ebben a nehéz tárgyalási időszakban, annak érdekében, hogy a lehető legjobb dokumentumok és jogszabályok születhessenek meg a gondolkozási periódus végén. A versennyel és a versenyképességgel kapcsolatban, hát nagyon érdeklődéssel várjuk azt, hogy milyen következményei lesznek ezeknek az iránymutatásoknak. A generációk és a megújulás szempontjából is nagyon fontos az elkövetkezendő időszak, illetve az új Európa újra kiegyensúlyozása, az, hogy a közép-európai mezőgazdaság ismét versenyképes legyen. Aztán lehet érdekes ez a, az egyre környezetbarátabbá válás, de csak akkor, hogyha integratív intézkedésekkel együtt jár. Ez általában csak egy, hogyha csak egy további korlátozás, egy további nehézség a gazdák számára, akkor nem tudjuk elfogadni. Oui, je voudrais moi aussi à mon... Ez. José Bové, most. Köszönöm szépen Csolosz biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, különösen azt, a módot, ahogy kidolgozta ezt a dokumentumot, hiszen első alkalommal fordul elő, hogy egy ilyen jelentőségű reformdokumentumról szóló köz, közlemény ilyen széles körű konzultációra szakmai gazdaszervezetek és civil szervezetek bevonásával folytatott előkészítő munkára épül és mindezt július óta, ez alatt a néhány hónap alatt tudta elvégezni. A parlament, az tagállamok és a civil társadalom nevében is, ezt szeretném önnek megköszönni. Ebben a dokumentumban néhány alapvető fontosságú iránymutatást fogalmaz meg. Előttem szólók is kiemelték már a pozitívumokat, például a maximalizálást, de ezekre most nem is akarok részletesen kitérni. Gazdasági, társadalmi és kulturális következményei is lesznek annak, ennek a reformnak, hiszen a különböző régiókban, különböző országokban mindezekre, mindezekkel szerves kapcsolatban van a mezőgazdaság. A biodiverzitás, a természet megóvása, illetve a szociálpolitika és a biodiverzitás megoldása közötti egyensúly, ezek mind alapvető fontosságúak. Egy pont mindazonáltal árnyékban maradt, és ez a termelés és a termelékenység lehető legjobbá tételének a kérdése. Mindig a, a költs, az előállítás költségeire is kihatással vannak ezek a viták, amikről beszélünk. De az európai gazdák számára és az egész világ számára hogyan tudjuk megoldani ezeknek a céloknak az elérését úgy, hogy ne növeljük a költségeket? történelmi pillanathoz fogunk érkezni, amikor ezt elfogadják. Én már Szikomon Csolt biztos óta követem figyelemmel a mezőgazdasági politika változását. És azt látom, hogy a parasztok, a gazdák, amikor ezt a dokumentumot olvassák, akkor azt fogják látni, hogy ismét van jövőjük, és ezért az ő nevükben is szeretnék köszönetet mondani önnek, biztos úr. Köszönöm. Remélhetőleg úgy tűnik, hogy a teljes tagú tagok is hozzá tudnak most szólni. Parancsoljon, Öcasszony. Köszönöm, elnök úr, a váratlan lehetőséget. Köszönöm, biztos úr, választóim majd örömmel hallják, hogy most már látjuk, hogy merre kíván elmozdulni az Európai Bizottság. Vannak itt optimizmusra okot adó javaslatok is, bár a részlet, a zöldök mindig a részletekben keresendő. A kapott politikát legitimizálni kell, és a legitimáció egyik legjobb formája az nem más, mint az élelmiszerellátás biztonsága, illetve az élelmiszer biztonsága, nyomon követhető és biztonságos élelmiszerek előillátása. A két pillérű rendszert Észak-Irország természetesen támogatja. Az elkövetkező hónapokban érdekes, de nehéz költségvetési vitára kerül majd sor, de az ágazatnak tudnia kell, hogy a tagállamok között hogyan osztik majd meg ez a pénz, illetve hogy milyen mozgástér lesz a regionális különbségek tekintetében, tehát hogy a tagállamon belül is. Észak-Írország nevében kérdezem, hogy az aktív gazda mit takar, illetve uh, hogyan lehet a bevált mezőgazdasági gyakorlattal ezt uh, párba állítani. Fontos, hogy a piaci intézkedések gyorsabbak legyenek válság esetben, például a tej az Európai Bizottság túl lassan uh, avatkozott be. Az előző plenárison uh, például az állattenyésztésben tapasztalható válságra kértünk reagálást. Fontos, hogy a bürokráciára az administratív terhet ne növeljük, hanem inkább a legitimációt próbáljuk növelni. Köszönöm. Köszönjük. Vacsalovszki, majd megint is kollégina. Köszönöm, elnök úr majd Dziękuję Panie Przewodniczący, két nyelven két képviselő szól hozzá egyszerre. Is it not me, Chairman? Then I'll stop. I, I can At your request. For Ms. McGuinness. Go ahead, McGuinness, go ahead. Okay. Later, Masukovsky, it's the same. I'm glad that there's some gentlemen around. Thank you. Vannak még igazi úriemberek e ház falai között, akik a hölgyeket előre engedik. Cserében rövid leszek. Egy kicsit lépjünk hátra a megnyitóban hallottak miatt aggódom. Az Agrárbizottságban nem kell eh, bocsánatot kérni a közösség agrárpolitikáért. Pedig voltak ilyen hangok. Ha rosszul értettem, akkor elnézést. De ne tegyük ezt. Az agrárpolitika minőségi élelmiszerek biztonságos ellátását biztosítja Európa szerte. Talán az Európai Bizottságon belül eh, szükség van arra, hogy igazolják önmagukat, nekünk nincs erre szükségünk. Tegnap, és ezt ma még nem hallottuk, az ENSZ arra elnézést, igen, az ENSZ arra figyelmeztet, hogy élelmiszerválság küszöbén állunk. Mi közben e- ezen a ponton próbáljuk átalakítani a közösségi agrárpolitikát, nagyon körültekintően kell eljárnunk. Itt van például a cukorágazat reformja. Az Európai Unióban cukor hiány kezd kialakulni. A, leg, a nagy élelmiszeripari cégek nem tudnak hozzájutni olyan minőségű és mennyiségű cukorhoz, mint amire szükségük van. Írországban teljesen felszámoltuk a cukoripart, a cukorrépa eh, termesztést, látjuk, hogy hova vezetett. Ami a közösségi agrárpolitika környezetbarátabbá tételét illeti, ezzel kapcsolatban egy megjegyzésem van. Egy dolog rosszabb, mint a bürokrácia. A, a, ennél csak a, az ökobürokrácia rosszabb talán. Hiszen ez a mindennapok megköti a gazdák kezét, megmérgezi a mindennapjaikat. Ezt nem szabad elkövetni ezt a hibát. A piaci intézkedésekből túl kevés, túl lassan e, történnek meg. A piaci támogató intézkedésekre van szükség ilyen gyors piaci változások mellett, működőképesnek kell lenni ezeknek az intézkedéseknek. 2012-es e, költségvetési vita tekintetében, mint ennek a szakbizottságnak az előadója, 2013 utáni több éves pénzügyi keret vagy költségvetési eh, tárgyalások nem haladnak jól. Eh, ezért nem elnézést kell kérnünk, nem bocsánatot kell kérnünk a költség, az agrárpolitika miatt, az agrárpolitikáért, hanem még többet kell követelnünk. Nem fogják érteni a gazdák minden részletét ennek a jelentésnek. Ma este egyébként Írországban találkozom velük. Az, ők azt értik, hogy a jövedelmük nem elég. Pedig erről kell, hogy szóljon a közösség agrárpolitika, a tisztességes megélhetést garantáljunk, hogy tudjanak eh, termelni. Eh, a közlemény tizedik eh, oldalán az élelmiszerellátási láncról két bekezdést is írnak. A gazdák, zárul az agrárról, a gazdák egyre kevesebbet keresnek, az élelmiszeripari cégek pedig egyre többet. Sok érdekes érvel hangzik ebben a szakbizottságban. Én arra hívom mindenkinek fel a figyelmét, hogy mi a következménye a változtatásoknak. Köszönjük, Vajsepovszki, alelnök úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nagyon nehéz pillanatban kell önnek beszámolni a bizottság közleményéről, hiszen a mi vitánkat beárnék olyan egy másik, szintén kényes vita, a költségvetésről szóló vita. Lengyel biztos társa pár hete sajnálatos módon azt említette, hogy a közösségekre politikára fordítandó összeg csökkentendő. Ha valóban így van ez, akkor a terveink a papíron maradnak és nem válnak valósággá. Meg kell tehát találni a megfelelő mennyiségű, meg kell találni a politikai szándékot ahhoz, hogy a agrárreformokat eh, valóra tudjuk váltani. A kap jövőjével foglalkozunk, ránk számíthat a mi támogatásunkra. Az az élelmiszerellátás biztonsága, biztonsága, a környezetvédelem, a területi e, egyensúly. Ezek alapvető fontosságú célok számunkra. Ahogy azonban Deszúr is, e, Deszasszony is mondta, e, én is azt kell, hogy mondjam, hogy az ördög a részletekben lakozik. Én pontosan ettől az ördögtől a részletek ördögétől tartok, hiszen nincsenek nyilván való egyértelmű kézzelfogható definíció, például az aktív gazdálkodóra. Biztos úr, nem tudom elképzelni sem, hogy két unió alakuljon ki a reformot követően, egy új Európa és egy régi Európa. Egy kiegyensúlyozott, egyenlő Európára van szükségünk, hiszen az egyenlőség elvét nem szeghetjük, meg nem hághatjuk át a törvény előtti egyenlőség a régi elve az agrárpolitikában is e, érvényesüljön. Köszönjük, alelnök úr! Gutiérrez kollega következik. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor comisario por el documento, porque además es un documento coherente, porque frente a aquellos que... Köszönöm szépen ezt a dokumentumot. Köszönöm, biztos úr. azt mondták, hogy néhány hónap ezelőtt önök felengednek egy léggömböt. Azonban ez a dokumentum összhangban van a korábban hangoztatott szándékokkal. Valóban egyetértek önnel abban, hogy az eszmecserében elhangzott kérdések főleg a koncepcióra vonatkoznak négy elvre szeretném emlékeztetni önt. 2013 után ezt szeretnénk környezetileg legyen fenntartható, legyen tisztességesebb, szociálisan erősebb. Ezeket már érintettünk, és a dokumentum tulajdonképpen az első kettő vonatkozásában elég jó. A második kettőnél, tehát hogy szociális megfontolásokat is lássunk a kapnál. Itt még vannak pótolni valók. Feltétlenül szükség van a, ahhoz, hogy megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezésre. Mindenképpen a közvetlen jövőt kell megvizsgálnunk, és azt kell kezelnünk, legitimebbé kell tennünk a kapot. A, a nagy közönség számára nagyon fontos a kapnak a szociális vonatkozása. Különféle kreatív gondolatokat hallottunk arról, hogy a közvetlen támogatásokat a teremtése kéne összekapcsolni. Azonban ne feledkezzünk meg a nőkről és a fiatalokról, hiszen ez a jövő. Vajon ez a szakpolitika hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy erősebb jelenlétet biztosítunk a nőknek és a fiataloknak, így maradhat életben a vidék. Tehát innovatívabb intézkedésekre volna szükség. Ezeknek a segítségével tegyük lehetővé, hogy az emberek maradjanak ott vidéken, ahol élnek. A nők különösen fontos szerepet játszanak ebben. Elnök, köszönjük, Gutierrez úr, Szirkieszki úr powiedzieć więcej w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Była tu mowa o budżecie 2001. Köszönöm. A jelenlegi helyzetben többet nem is mondhattak volna a, a közleményükben tudjuk, hogy hogy áll a költségvetési eh, tár, hogy állnak a költségvetési tárgyalások. Nos, nem jól. De azonban az agrártermelés sajátosságairól is szólni kell milliárdokat költöttünk arra, hogy a pénzügyi piac szereplőit megsegítsük, most pedig az agráriumról beszélünk, amely valóban fontos Európa számára, Európa fennmaradása szempontjából, és a kap eredményeiről beszélünk. Beszéltünk arról, hogy mi lett volna, ha nincs közösségi agrárpolitika, és mégis tovább csökkentjük a költségvetést, tovább csökkentjük a támogatásokat, hiszen a láthatjuk, hogy a termelés csökkentési reformok eh, elhibázottak voltak. Nagyobb rugalmasságra van szükség, meg kell őriznünk a sokszínű, diversifikált eh, termelést. Az agrárium sokszínű, eh, szerteágazó, ezzel nincs is gond, hiszen mindenki láthatja azt, hogy mindenkire egyforma elvet alkalmazó megközelítés sehova sem vezet. Rugalmasságra és intervencióra is szükség van, de a konkrét körülmények figyelembevételével. Két további megjegyzésem lenne. A kis családi gazdaságok, a mikrogazdaságok jövedelem támogatásaival kapcsolatban mik a terveik, hiszen ők új munkahelyeket teremtenek, nagyon sokat foglalkoztatnak ők, illetve szól tudna bővebben arról, hogy milyen szinten kívánják, ha kívánják egyáltalán maximalizálni a támogatásokat. Köszönöm. Köszönjük Szikerszki úr. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én is gratulálok és köszönöm ezt az előadást. Minden évben felvetjük azt, hogy a kapreformjára szükség van, hogy milyen módon, milyen hogyan kell ezt végrehajtani, de az is nagyon fontos, hogy hogyan kommunikálunk az európai állampolgárok felé. Most sokkal pozitívabb kommunikációt látok, mint korábban. A kap átfogó együttműködés révén tehát a KÁP reformjáról szóló megbeszélések átfogó együttműködés révén valósultak meg, mindenkinek kikérték a véleményét, és nagyon jól kommunikálnak. Az utolsó pont azonban mindannyiunk a figyelmét felhívta magára, és nekem is agályom vannak ezzel kapcsolatban. Az első pillér általánosságban nekem úgy tűnik, hogy az ön elképzelése szempontjából a nagy rugalmasságra van szükség az első pillér alatt, de az e rugalmasság az nem feltétlenül jelenti az egyszerűsítést. Nagyon örülök annak, hogy nyíltan beszél a régi és az új tagállamok közötti egyensúly hiányáról, de a különböző gazdaság méretek között is hiányzik az egyensúly, és az új tagállamok számára a jelenlegi rendszer, a jelenlegi közvetlen kifizetési rendszer igazságtalanságainak véget kell vetni, mégpedig 2013-ig, és nem, ki, nem később. A különböző kritériumokkal kapcsolatban, amelyek alapján az új támogatásokat ki fogják számolni, mik lesznek azok az új referenciaszámok, és mi lesz az új alap. Szám, szerintem az új kában a regionális jellegzetességek, illetve a megtermelt növény tekint, különbségét is figyelembe kell venni akkor, amikor kiszámolják a támogatást. Köszönöm a biztos úrnak, hogy időszakított ránk, és részt vesz ebben a hosszú vitában. Tudom, hogy holnap a fiatal gazdákkal tárgyal majd Hollandiában, talán ott tisztában látunk majd, hogy mire is gondolt a közleményében az Európai Bizottság, hiszen pont a fiatal gazdák azok, akik majd az új rendszer előnyeit vagy hátrányait majd meglátjuk, élvezhetik. A különböző pillérekkel kapcsolatban az jut eszembe, hogy az első pillér tekintetében eh, te egyáltalán nem fogalmaz tisztán ez a közlemény, a kérdések, az intézett kérdések ellenére, mint a kitérne válaszadás elől. A második pillér tekintetében pedig nagyon hosszú kívánságlista, inkább olyan, mint egy karácsonyi kívánságlistáról lenne szó. Nálunk Hollandiában is van az, hogy a gyerekek karácsonyi ajándékot kérnek. Úgy tűnik, hogy ön idén karácsonyra nagyon sok ajándékot vár Mikulástól. A versenyképesség, a környezetbarát természet, és így tovább, és így tovább sorolhatnánk hosszan ezt a tehát Hogy van ez, hogy a második lista mm, pilléren belül ilyen hosszú a részletes lista, az első pilléren belül pedig semmit sem mondanak szinte. Hogyha mindezt a második pilléren belül kellene elérni, akkor azt társfinanszírozni kell. Egyes tagállamok ezt nem tudják, vagy nem akarják majd megtenni. Hogyha valóban egyenlő versenyfeltételekről, egyenlő feltételrendszerről beszél, akkor miért ne alkalmaznánk ezt az agrár Eh, reformra. Megseri volt a nagy reformer, eh, egy ideig eh, az ő neve mint egy szitokszóként működött Európában. Talán az ő neve a történelmi történelemkönyvekben úgy jelenik majd meg, mint az a biztos, aki a tagállamoknak adta vissza a közösségi agrárpolitikát. Ezért a mi feladatunk az, hogy az agrárpolitika valóban közösségi maradjon. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr. az Európai Bizottság közleményét jött ma ön bemutatni. Valóban nyitott volt ön az Európai Bizottság részéről a javaslatainkra ez idáig. Külön üdvözlöm ön mellett a Portugáliából érkezett gazdákat, főként az Azori szigetekről ide utazottakat. Mi az újdonság a mai közleményben? Talán erről szólnék egy pár szót. Azt látom, a szolgálat közi jelzővel illettük ezeket eh, az iránymutatásokat régen. Eh, azt látom, hogy ezeket az iránymutatásokat tovább hangsúlyozzák. A környezetvédelmi elemet eh, igen hangsúlyosnak vélem, ezzel kapcsolatban vannak aggodalaim. A közvetlen kifizetése kontextusában prioritásnak számítanak majd az E, azok a fellépések, amelyek a környezetvédelmét szolgálják, és az éghajlatváltozás elleni fellépést. Azaz, más szóval a Natura 2000 meglévő feltételrendszerét eh, megerősíti-e majd az új szabályrendszer. Hogyan képzelik ezt el a meglévő cross-compliance feltételrendszeren kívül? Honnan fogják ezeket finanszírozni? Csak a közösségek belpolitikából? Ez komoly aggodalomra adna okot. A második kérdésem a konkrét támogatástípusok, a hátrányos területeknek folyosított támogatások a második pillérből az első pillérbe kerülhetnek a javaslat szerint. Ön szerint ez megfelel a hátrányos helyzetű régiókban gazdálkodók igényeinek? A harmadik kérdésem. Az új támogatási rendszer, kis gazdákat szolgáló új támogatási rendszer milyen, hogy fog majd kinézni, a közvetlen támogatások egy minimális rendszerét érti jön ezen? amikor másodjára hozzászólt, akkor a tejkvótákról beszélt, illetve azt, hogy egy elemzést kell végezni. Nos, sietni kell ezekkel az elemzésekkel, eh, hiszen nem olyan régen került sor a tejreformra. Köszönjük Petra neves úrnak, mondja az elnök, Ajuszó asszony, majd Lülén asszony. Elnök úr, köszönöm, és köszönöm eh, biztos úr, hogy eh, bemutatta a dokumentumot nagyon egyértelműen festi le a helyzetet és a problémákat, azonban nem tartalmaz megoldásokat a problémára. Ugye nincs meghatározás a költségvetés vonatkozásában, nem egyértelmű az sem, hogy hogyan osztjuk meg a pénzeszközöket a jövőben. Az első részben nincs, illetve az első dokumentumban nincsenek átmeneti intézkedések, átmeneti időszakok, aztán én nem látom azt, hogy mivel tudjuk felvenni a harcot az árak volatilitása kapcsán. Nincs benne javaslat a tekintetben sem, hogy hogyan lehetne javítani a, a farmerek tárgyalási pozícióit az élelmiszerláncban. Még valami, ami fontos, a legjobb vidékfejlesztés egy olyan mezőgazdaság, amelyik produktív, amelyik termel. Szükség van arra, hogy a gazdálkodóink, a mezőgazdák megfelelő jövedelmet tudjanak generálni. Itt azonban szabályozásra is van szükség, egy egész sorozatra, különféle rendeletekre, amelyek különféle költségeket fognak generálni. Olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyeket jobbítani lehet nem mi kontrolláljuk ezeket, és a különféle intézkedéseknek nem mindig tesznek eleget. Először is definiálni kellene, hogy mit értünk aktív mezőgazdálkodó alatt, mert ez egy homályos. Az aktív mezőgazdasági dolgozó helyett ugye egy aktív mezőgazdasági egység, egy full farmról kellene beszélnünk. Tehát inkább a farmokról beszéljünk, a gazdaságokról, mint sem a gazdálkodó egyénekről. Végezetül pedig elnök úr, illetve biztos úr, sok szerencsét kívánok a közvetkező tárgyalásokhoz. Védjék meg ezt az, az utolsó felszólalónk Lüllen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csodálatos, hogy én lehetek az utolsó mint nő, és mint nő, az enyém lesz az utolsó szó. Elnök úr, biztos úr, először is szeretném elmondani a biztos úrnak azt, hogy nem tudtam a közleményét sajnos részletekbe menőleg megvizsgálni, hiszen körülbelül délben érkezett meg az irodámba, és más kötelezettségeim is voltak. szeretnék rengeteg virágot dobni az ön lábai elé. Mégpedig azért, mert hát nem tudtam részleteibe menően megvizsgálni, de ahogy a koordinátorom mondta, Desz úr, illetve a jelentésteó úr is mondta, az ördög a részletekben rejlik. Azonban másokkal egybehangzóan azt mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ön a jó úton jár, és ez számomra alapvető fontosságú. Mert az Európai Unióban meg kell érteni és meg kell értetni, illetve a harmadik országokban is azt, hogy nem az a lényeg, nincs jogunk arra, hogy legyen egy közös agrárpolitikánk, és azt finanszírozzuk mégpedig azért, hogy legyenek gazdák az összes régióban, még a leg hátrányosabb helyzetűekben is, mint például nálunk. Ezeknek a, az, a gazdáknak joga van ahhoz, hogy legyen jövedelme, mégpedig olyan jövedelme, ami méltányos abban a régióban. De nem a kap felelős az összes malőrért minden országban, az AKC országokban, nem az a kap miatt szegények azok az emberek a Karib-tengeren és meg kell értetni velük is, ahogy azt az Ákácsi országoknak, a képviselőinek is mondtam, meg az Eurolatban is mindig elmondtam, hogy nekünk is jogunk van Európában ahhoz, hogy legyen mezőgazdaságunk, mégpedig minden régióban. Az áll önök által is ismert okokból kifolyólag. És a gazdák méltányos jövedelme. Sajnálatos módon elnök, alelnök asszony, nem minden országban valósul meg. Mégpedig azért, mert nem megfelelőek az árak. És a fogyasztókat favorizáljuk azzal, hogy ilyen hihetetlen olcsóan kell megvetetni velük a mezőgazdasági termékeket, amely olyan áron, ami még a, az előállítás költségeit sem fedezi, nem hogy a gazdák életét finanszírozni tudná. Számos más szektor él belőlük, és hogyha ők nem dolgoznának, akkor nem csak a táj nem lenne olyan szép, ami egyébként nagy kár, hanem ezek az ágazatok sem tudnának megélni. És még két apró megjegyzés. Nagyon sokat beszélünk a világ végéről, elnök úr. Sokkal többet kell majd termelnie ahhoz, hogy az egész világon az egész népességet táplálni tudjuk. És nekünk jogunk is van, és kötelességünk is van arra, hogy a mi hozzájárulásunkat megtegyük ehhez. És még egy utolsó részlet, nagyon óvatosaknak kell lennünk a maximalizálás a, a plafonok meghatározásával is. Még egy reakció Bové úr által mondottakra, hogyha megengedik. Nem, mondja az elnök, nem, Lulling asszony, de egy, egy megjegyzés, mert megtámadta az én nagy barátomat. Nem tudom, hogy eh, Bové úr sokkal fiatalabb, mint én, és nem tudom, hogy a mezőgazdasági politikához és a szociális politikákhoz Malcolt úrhoz hasonlóan és én hozzám hasonlóan hozzájárult-e. Az el, el, említett úriember hozzá járulása nagyon jelentős volt, és sokkal jobban teljesített az ő politikája, mint azt vár, várták volna, ezért én itt most őt megvédem. Köszönjük mindenkinek a hozzászólását. Néhányan túlságosan hosszan is hozzászóltak. Köszönjük biztos úrnak, hogy ellátogatott közénk ma, és kitette magát a parlamenti képviselők éles nyelvének. Reméljük, hogy nem utoljára láttuk itt a szakbizottságunkban de támogathat, számíthat a támogatásunkra, és reméljük, hogy a mi segítségünkkel a bizottság soraiban is meg tudja védeni az európai agráriumot, hiszen a mi hatáskörünk is nőtt a Lisszaboni szerződés értelmében, ezért mi is többet kívánunk tenni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Most távirati stílusban kéne egy gyors válaszokat adnom, azonban egy kicsit már túlléptük az időt, és nekem más kötelezettségeim is vannak Úgyhogy kérem, te, vegyék figyelembe ezt is, amikor nem tudok minden válaszsal kapcsolatban részletekbe menni. Azért sem, mert egy csomó kérdést még nem elemeztünk mélységben. De ezt meg fogjuk tenni. És Reiner asszonyt megértem, amikor azt mondja, hogy a parlament már is benyújtott egy jelentést, de a jogalkotás kezdeményezés az Európai Bizottság kezében van jelen pillanatban, és ők is egy közleményt, egy, az enyémnél sokkal eh, részletesebb közleményt fognak benyújtani, akkor, amikor már előkészítési fázisba lép a, dokumen- a jogszabályok eh, megalkotása. Tehát meg lesznek azok a részletek, amelyekre önök vágynak, és el is fognak jutni a parlamenthez és a tanácshoz is. Itt most csak általános iránymutatásokról van szó, arról, hogy lesznek-e még más javaslatok, amelyeket szeretnénk ezeken az iránymutatásokon kívül figyelembe venni, amikor kidolgozzuk a jogszabálytervezeteket, illetve hát Lion úr jelentése mellett még kívánunk-e mást figyelembe venni. Nem is tudom, hogy Full úr, vagy valaki más volt, vagy Danten úr, hogy aki azt mondta, hogy a környezetbarátá tétel az vajon a leegyszerűsíti-e a támogatásoknak való megfelelést. A kap az nem csak egy egyszerű bizottsági rendelet. Ez egy olyan bonyolult rendszer, amelynek nagyon fontos részét képezik a tagállamok is. A tagállamok alkotják, adják a végrehajtásnak a jogi keretét, és hogyha az elmúlt három évben tudtuk volna, vagy tudta valaki egyszerűsíteni a kapot, akkor az éppenséggel a bizottság volt. És nem szabad tévednünk a vitában az egyszerűsítés, nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobban célzottak a támogatások. És a célzott támogatás nagyon fontos, és itt Meginész hogy megvédeném, és ön is nagyon jól tudja, hogy erre bizonyítékra van szükség. Nagyon sok ember itt a parlamentben is és nem csak a, az Agri Szakbizottságban ugyanezeket a kérdéseket teszi fel. Nem azt akarjuk, hogy túl későn érkezzenek a, akár kívülről is az érvek. Mindent szeretnénk időben meghallgatni, és mindent szeretnénk beépíteni ebbe a jövő kapjába. Ez most nem védekezés, de nagyon fontos, hogy ezt is világosan kimondjam, és az is nagyon fontos, hogy nem szabad túl későn lépjünk. A nemzetközi egyezményekkel kapcsolatban elismétlem, hogy ennek a reformnak nem az a célja, hogy megerősítsük vagy gyengítsük ezeket, az egy teljesen másik ügy. Nagyon jól tudom, hogy mi a helyem és mi a felelősségem ezekben a tárgyalásokban, és biztosítatom önöket, hogy ezt a szerepemet be is fogom tölteni. Nem, fogok, nem leszek túl gyenge, és az átláthatóság sem fog sérülni a parlamenttel szemben. Aztán a tej, cukor és egyéb ágazatok. Ez sem a jelen... Itt ágazati reformokra lesz majd szükség, de ebben a dokumentumban azzal nem foglalkoztunk, ebben a dokumentumban az általános iránymutatásokra hívtuk fel a figyelmet, kérem ezt vegyék figyelembe. Tehát a tejjel kapcsolatban már korábban is elmondtam, hogy lesznek majd olyan elemek, amelyek akár már ma az asztalukon lehetnek, akár később kerülnek majd oda. A cukorral kapcsolatban is lesz, egy á, lesznek majd reformlépések, de nem ennek az általános kapreformnak a témakörébe tartoznak ezek. Aztán a sokszínűséget hogyan tudjuk a lehető legjobban kihasználni. A rugalmasság kérdése is ide tartozik. Már is van sok olyan tagállam, amely a rugalmasságot felhasználja a diverzitás megerősítésére. Az Európai Bizottság már általános iránymutatásokat ezzel kapcsolatban is megfogalmazott, és konkrétabb lépésekre is készülnek a tagállamokkal kapcsolatban. A hátrányos helyzetű területek. A második és az első pillér alatt is. Itt nem arról van szó, hogy az egyikből a másikba, vagy a másikból az egyikbe átteszünk összegeket, hanem egy kiegészítő jellegre van szükség a második alatt. Tehát, hogy egy lehetőség legyen arra, hogy egy, egy tagállam az alap kifizetésekhez hozzátegyen egy bizonyos korlátozott mértékben. De a második pillér alatt, ha jól tudják, a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban nagyon sok konkrét finanszírozási lehetőség van, amelyhez nyúlhatnak a tagállamok. Itt például különböző típusú termékekre gondolok, mint mondjuk a tej. De ezek a konkrét intézkedések, ezek továbbra is a kettes pillér alatt maradnak. A szétválasztás, ahogy Hoffman úr is mondta, igen, van ilyen javaslat, és hogyan fogjuk ezt felhasználni konkrétan? Számomra most sem ez a kérdés, hanem az általános megközelítés a kérdés. kérdés. Az, hogy ez fennmaradjon bizonyos régiók és bizonyos szektorok számára. Ott, ahol erre szükség van. Azt hiszem, hogy ez az a jelzés, amit adtunk. És itt most ez a fontos ezen a ponton. A támogatások igazságos elosztása, illetve az átmeneti időszak. Van szükség átmeneti időszakra, ez valamennyire hosszú vagy rövid lesz, ezt még nem tudjuk, hogy mennyire. Mindenkitől várjuk a javaslatokat. A költségvetés, erre majd visszatérek. Értem, hogy vannak agályok önök között erre vonatkozólag. Természetesen nekem is az egyik legfőbb agályom, de jelen pillanatban a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy egy fenntartható és konz- konzisztens kapra vonatkozó javaslatot nyújtunk be. Legalább egy korlátozott költségvetésre szükség van a hagyományos kap intézkedések fenntartására, azokra, amelyeknek a tekintetében szükség van arra, hogy következetesek legyünk, legalább egy minimum mennyiségre gondolok, de hogyha még a jelenleginél is korlátozottabb lesz a költségvetés, persze én azért fogok küzdeni, hogy nagyobb legyen a költségvetés, arra a helyzetre is megoldást kell találnunk, és a megoldás szerintem az lesz, hogy az ambícióinkat hogyan tudjuk kiegyensúlyozni a hagyományos politikai orientációinkat azokkal az eszközökkel, amelyek a kezünkben maradnak. Ennyire egyszerű ez a kérdés. Persze értem, hogy miközben nagyon is támogatom azt, hogy következetes legyen a kapra fordított költségvetés, Lewandowski kollégámnak is a különböző opciókat figyelembe kell venni, és azzal kell zsonglőrködnie. Tehát elkövet, elkövetkezhet egy olyan helyzet, amikor a következetesség érdekében bizonyos politikákat fel kell áldoznunk, vagy engedményeket tennünk. De hát itt is a költségvetés, a globál, ez európai költségvetés mérete fogja majd ö, meghatározni azt, hogy milyen döntéseket kell meghoznunk, hogy mit kell feláldoznunk, és mit tudunk továbbvinni. A bürokrácia és az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés európai szabályozással kell, hogy jöjjön, de oda kell, hogy figyeljünk arra is, hogy egy új levaslat ne bonyolítsa tovább a helyzetet. Például a helyszíni ellenőrzések nagyon meg tudják bonyolítani a dolgot, és egy csomószor éppen a tagállamok azok, akik bonyolítják, nem mi. Aztán az élelmiszerlánccal kapcsolatban tetszett nekem Guinness asszony. Mit? de szerintem ez nem kapcsolódik közvetlenül a környezetbarát tételhez. Aztán az áringadozás. Ez a kérdés sem tudjuk kizárólag a kapreforma megoldani, hiszen az élelmiszerlánc és az élelmiszerellátási lánc az a belső piacnak is a része, és az iparpolitikának is hatása van rá, meg a versenypolitikának is hatása van rá. Tehát nem tudjuk egyedül megoldani. Az élelmiszerellátási lánccal kapcsolatos fórumot indított el Tajani biztos úr egy-két hónappal ezelőtt, és emellett van egy javaslattervünk is. Miért ne tudnánk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akár Tajani és Barnier urak bevonásával egy fórumot szervezni. Jó ötlet lenne. Deláng asszony azt mondta, hogy az első pillér az túlságosan általános, és inkább a másodikat tudná támogatni hogy túl sok dolog van a második pillér alatt. Tehát az első pillérről is végig kell gondolni, hogy milyen ö, típusú támogatások vannak, és ezeket minek az alapján határozzuk meg. Tehát nagyon sok, nagyon sok dolog van, amit végig kell gondolni a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban is. Aztán az elosztás kritériuma mai ezzel majd a jogszabálycsomag fog foglalkozni, és addig nem tudok kritériumokat mondani önöknek, amíg a hatástanulmányokat nem végeztük el. Rengeteg kérdést kaptam, akár részletekbe menő kérdéseket, és ezekre most nem tudok válaszolni. Az azali szigetekkel, illetve a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban csak ismételni tudom magamat. Először is ott van a pozei nevű eszköz, ezt meg lehet reformálni, és ezen zónák, vagy ezen területek igényeihez jobban hozzá lehet igazítani. Tehát egy jó irányba menő reformra, átszervezésre van szükség. A távol eső területek szintén a második pillér és a, környez, a vidékfejlesztés területe alá tartoznak. Itt is jobban figyelembe lehet venni a sokszínűség kérdését ezekben a zónákban a tejjel kapcsolatban, a tejről akkor fogunk beszélni majd, amikor erről az ágazatról folytatunk vitát. Juzom asszony azt mondta, hogy nagyon tehát, hogy nagyon sok mindenre választ kap, hogyha elolvassa a szöveget, és az újra kiegyensúlyozással kapcsolatban, amikor erre utalt, azt tudom neki mondani, hogy válsághelyzetben, válsághelyzetekre javasoltunk egy alapot, és ezt a termelés területén épp úgy lehetne a vidékfejlesztés területén. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, elnézést kérek, hogy nem tudtam nagyobb részletekbe menően beszélni, de hát a lehető legpontosabb próbáltam lenni. Ugyanakkor úgy gondolom, ahogy már mondtam korábban is, hogy a parlamentben most nagyon gyakran előfordul az, hogy nem látjuk a fától az erdőt és szerintem, hogyha túlságosan részletekbe mennék, akkor éppen ez a helyzet állna elő. Köszönöm. Most kérem, hogy a frakció koordinátorai jöjjenek a, velem a sajtótájékoztatóra, a földszintre. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és további jó estét kívánok!